Jó, akkor most térjünk rá a komoly dolgokra, a szavazásra. Az első jelentés Oroszország. Oroszországról van szó. Eh, Ajob Titjev eh, ügyéről van szó. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Ki támogatja teljes állásfoglalás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Exekúcióle din Egypt. Egyiptomi kivégzések. G. Preambulum bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M preambulum bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ki támogatja a teljes állásfoglalást? Mellette, ellene. Elfogadtuk. A Haiti téma következik. Gyermekrabszolgaság Haiti közös állásfoglalás van, hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva, egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Teljes állásfoglalás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. következik az külön bizottság létrehozásáról, itt a Szerek Uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó külön bizottság népszerinti összetétele. A népszerinti összetételt megkaptuk. Nem kaptunk módosító javaslatot ezzel a javaslattal kapcsolatban az elnökök konferenciájának ezen javaslatával kapcsolatban, így tehát ezt a javaslatot elfogadottnak tekintjük. Következik a Szofoli jelentés. Szeretne-e valaki hozzászólni az Európai Bizottság javaslata mellett? Támogatja -e tehát valaki most megadom a szót Fjellner úrnak, aki eh, szeretne ellene eh, felszólalni. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék mondani, hogy alapvetően a szavazás és tárgyalások és a szakbizottságban és nem plenárison megszavazott mandátum ügyében inflálódik a helyzet. Ez problémás. Ez persze el, működik akkor, hogyha konszenzus van az adott szakbizottságban érdemi kérdésben. Ebben az esetben ezen dosszié legfontosabb elemei ügyében csak három szavazatnyi különbség volt. De ezen kívül még azon is el kellene gondolkodni, hogy a többi véleményadó szakbizottság miről szavazott. Ebben az esetben például a közlekedési szakbizottság szavazásának végeredményét ez nem tükrözi. Érdemi kérdésekben tartalmilag ez nem igazán arról szól, hogy hogy mennyi információt kell, hogy adjanak a széndiokszid kibocsátás kapcsán, hanem hogy mennyi információt kell kapni, kiadni azért, hogy a kínai versenytársak így felülkerekedjenek a versenyben. De az igazi kérdés szerintem inkább az, hogy az Európai Parlament plenáris fórumán, itt a, ezen a plénumon kellene a tárgyalási mandátumot megadni, és nem szabad ezt rendszeresen egy szakbizottságnak megadni ezt a hatáskört. Ezért a tárgyalások Eh, elkezdése ellen kellene szavaznunk, a mandátumot nem kell megszavaznunk ez ügyben. Egy konsultodată, dacă este... Kérdezem még egyszer, mondja az elnök, hogy szeretne valaki eh, mellette, az Európai eh, Bizottság javaslata mellett hozzászólni. No, okay. Nem? Rendben. Akkor szavazunk. Ki támogatja ezt a döntést? Ki ellenzi? Tartózkodás. Meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Dalton jelentés. Stevense úr, megadom a szót, hogy a döntés mellett érveljem. Bitch. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. De Dalton úr nem tud itt lenni, hogy önmaga is elnézését kéri ez a rendelet egy nagyon fontos lépés arra, hogy bezárjuk a jogi hézakokat, és a tagállamok közötti együttműködést erősítsük a bűnözés elleni harcban. Azt gondolom, hogy az információ csere a korábbi elítélésekkel kapcsolatban elengedhetetlen azért, hogy a bizalmat erősítsük és a kölcsönös elismerést az igazságszolgáltatási együttműködés területén. És az is nagyon fontos, hogy az Európai Unióhoz és állampolgárok és a harmadik országhoz tartozó állampolgárok előző elítélésével kapcsolatos információk cseréje között egyenlőség van. Nagyon fontos, eddig Európai Unió uniós állampolgárokra vonatkozott, ez harmadik országok állampolgáraira nem. Ezt a hézagot kell megszüntetni. A LIBE széles körben támogatta ezt, hiszen ez az egyének jogai és a korábbi elítélésekkel kapcsolatos információ csere között megfelelő arányt hoz létre. Világos garanciákra van szükség, ez csak az Európai Uniós tagállamok bíróságai által kiadott ítéletekre vonatkozik, és csak specifikus körülmények között lehet ezeket továbbadni, illetve ezekhez hozzáférni. Az ezzel kapcsolatos információk megfelelő, megrengethetetlen rendszerére van szükség, megfelelő garanciákkal, és ezt javasolja a szakbizottság. Köszönöm szépen. Akkor ha jól értem, López képviselő ellene szeretne hozzá, ellene szeretne érvelni. Köszönöm szépen. Igen, itt a plenárison volt már szó erről, és most a jelentésről van szó, de csak egy nyelven áll ez rendelkezésre, csak angolul, ez a többnyelviséget megszegi, ez az egyik fontos alapelvünk a, fordítai, a fordítói eh, szolgálatokat eh, eh, nagyon megkurtították, és ezért a fordítók nem tudnak rendes körülmények között dolgozni, ezért áll csak egyre nyelven rendelkezésre az ügy, a téma, és ez elfogadhatatlan. Elnök. Nos, most a szakbizottság döntéséről fogunk szavazni, nem magáról a szövegről, úgyhogy név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Gárdia Tabár Rubián jelentés. A külső fellépésekre vonatkozó garancialap 7-es módosítás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a helyzet, a szavazást. Elfogadtuk. A második Rubial jelentés. 64-es módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most rátérünk a harmadik Rubián jelentésre hatos módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem utasítva. Hetes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hármas mellette. Ellene. Ta, ö, elutasítva. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az állásfoglalásról szavazunk, nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a jelenlegi törökországi emberi jogi helyzet egyes módosítás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik az ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as szóbeli módosítás, amit megkaptak a szavazólistán, de Kupunánál Trianszont kérem, hogy mutassa be ezt a szóbeli módosítást. Kedves kollégák, a nyolcas bekezdésről van szó, ez az újságírókra nehezedő politikai nyomásról szól. Felszólítja a Törökországot, hogy egy finn-török újságíró Ayla Albarak elleni vádakat engedje el, akit távollétében ítélt el egy török bíróság. Köszönöm szépen. Akkor szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 13-as, két rész, első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk hatos név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. M preambulum bekezdés, eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, a teljes állásfoglalás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. La situația din Venezuela. Megyünk tovább. A venezuelai helyzet Van egy közös állásfoglalási indítvány, erről szavazunk, megnyitom a szavazást. Votul este Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Az UNRWA helyzete. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. És végül egy életünket befolyásoló esemény nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések első módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. este... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Kettes módosító. Cine este pentru? Ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nos, az egész állásfoglások jön mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Köszönöm.